holnap november 23-án reggel 9 órakor lesz a következő ülésszak, majd ezt követően 15 órakor, illetve 21 órakor. Na, a